Je vous demande de... Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, és vegye elő a szavazókártyáját, ugyanis szavazókártya nélkül nem tudunk szavazni.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 vannak sztárok is itt a bizottságban. Gratulálok Mitchell úrnak és Éva Zsoli asszonynak, akik nagy sikereket értek el a saját országaikban. Donc euh, nous allons commencer tout de suite par les... Tehát akkor a szavazással kezdenénk. Voilà. Est-ce que vous avez tous sorti Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Próbáljuk meg akkor, teszteljük le. Szeretném megjegyezni, hogy a szavazás előtt hozzá kívánok szólni a szavazáshoz. Rendben van, akkor ö, tegye meg, tegye meg. Minden esetre köszönöm a támogatást a jelentés kidolgozása során. Egy sor kompromisszumot sikerült kidolgozni. A H kompromisszumra felhívnám a figyelmet, ebben a kompromisszumban megállapodtunk, illetve a megállapodás alapjául szolgál, hogy a GMO-k, a génmódosított szervezetek nem kerülnek tematizálásra. Viszont a 66-os módosító indítvány, amit Rámoni Piza nyújtott be. Megpróbált, nem kerül ez alá, megpróbáltuk ezt figyelembe venni, de nem sikerült időben reagálást kapnunk rá. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha ezt a módosító indítványt, a 66-os, tehát pozitívan fogadják, akkor adott esetben a H kompromisszum megkérdőjeleződik. Ezért felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy figyeljenek oda a 66-os módosítóra, gondolják végig, hogyha elfogadják, akkor adott esetben a megállapodás kérdőjeleződik meg itt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor megnézzük, hogy működnek-e a szavazókártyák. Akkor megnyitom a szavazást. Most mindenki szavazzon, kérem szépen próba szavazás van. Még, még valakinek kellene, igen. De most nem én vagyok, aludas. Jó, rendben van, lezártam a szavazást. Nos, egy kicsit lassabban fogunk szavazni most, mint általában, mert nagyon sok a kompromisszum. Berman úr. Tehát most elkezdjük a szavazást. Kérem, kérek egy kis csendet. Az, az egyes módosító. Ki szavaz mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett. Ellen tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, bocsánat, tizenegyes mellett, nem, a négyes mégiscsak, mondja az elnök asszony, tehát négyes mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk az egyes kompromisszumig blogban szavazunk, az A kompromisszumig mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az A kompromisszumra szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ah, hát nem ugyanaz a szavazó listánk, úgy tűnik. Most elvesztettem a fonalat, mondja az elnök asszony. Tehát a 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a 16 osig blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, Tehát akkor itt minden oka fogyottá vált. Hát akkor a cégkompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most itt is kiesnek. A 20-as módosító következik mellette, ellene, ezt kérem, ellenőrizzük le a 20-as módosítót, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk. Itt van a technikus, azt kérdezik. Másik ülésre van szükségem, elnök asszony. Az hozzáadhatjuk az önszavazatát a szavazatokhoz most mellette, vagy ellene szavazott. Végül is nem változtat az eredményen, folytassuk akkor. 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 22-es visszavonták. A D kompromisszumnál tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellett nem, ez okafogyottá válik. Kérem, akkor mindig mondják nekem ezt. 25-ös módosító mellett ellen ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 25-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 11-en ellenemet, az úr is ellene, tehát elfogadtuk. 26-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum ez okafogyottá válik? I igen. Igen, az E kompromisszum okafogyottá válik. Éppen ezért most a 30-as módosító következik. Kiszabad mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kérem, a 26-os módosítót elfogadtuk. Az e-kompromisszum okafogyottá válik. Tehát a 27-es, 28-as, 29-esek nem esnek ki, mert az e-kompromisszumot igaz, hogy okafogyottá vált, de a többi nem. Az következő módosítások tehát akkor jó lenne tudni, hogy most tehát a 26-os módosító nem csak a kompromisszumra vonatkozik, hanem mind arra, ami a kompromisszum része. Igen, igen, igaza van, mondja az elnök asszony, hogy ez nem igazán pontosít, tehát a 31-es módosítóra szavazunk, akkor a 30-asra már szavaztunk, nem? A 30-as megvan, tehát a 31-esre szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 35-ös mellett, vagy akkor ez ugyanaz, akkor a 36-os módosító mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk 37-es mellett ellen. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. 37-esről megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Van kérdés? Vagy mell- ja igen, mellette szavaz. Tehát 11-11, tehát akkor 12-11 elfogadtuk. Cimmer asszony. Mir ist eben ein Fehler passiert. Ich wollte... Hibát követtem el, mellette akartam szavazni. Ez egyébként így szerepel a listán is. De elfogadtuk. Après. Nos, akkor 38-as módosító mellett ellen Ellenőrizzük le, nem igazán jól láttam. Megnyitom a szavazást 38-asról, lezárom. Elutasítottuk tehát, ahogy látjuk. 39-es módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk az Agri 3-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 1-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Tehát az Agri 1-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 42-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellett nem, ez meg, mege, megegyezik a 42-vel, tehát elfogadva. 44-es módosító mellett. Kérem, hogy magas emeljék a kezüket, mert így nem látható mell- e-, ellene. Nem emelik jól fel a kezüket, ellenőrizik le, mert nem jól láttam. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Következik a 45-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Az 51-es módosító következik mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 6-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 54-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszumnál tartunk, igen, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a 61-es módosító mellett ellen. Ellenőrizzük le a 61-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem működött, Kesmen úr, nem az ön de hát akkor sem változtat a helyzeten, az eredményen. hát elutasítva mindenképpen. Donc, on en était où Nos. Tehát 12-12 az eredmény, ugye, tehát elutasítva nem, nem működik még mindig? Hát nem, mert fordítva tette be a kártyáját. No, következő. A 65-ös módosító. 65-ös mellett ellen. Ellenőrizzük le. Én azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnyitom a szavazást a 65-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. Tehát most működött a kártyája? Nem? Igen? Tehát ön ellene van? Tehát 11-13 ellen, 13 ellen. Tehát kérem, hogy máshol próbálja ki akkor egy másik évben a kártyáját. Most az én kártyám el is vették tőlem, mert úgy tűnik, hogy sehol sem működik a kártyám. Jó, tehát a 66-os módosító következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 67-es mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 68-as mellett, ellen tartózkodás, nem tudom, hogy elutasítottuk-e, 68-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasít, elutasítottuk, tehát most ellene vagy mellette szavazott, tehát akkor 12-12, akkor elutasítva. 69-es következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, sajnálom, de nem jól láttam. Megnyitom a szavazást a 69-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Most, most az e- én gépem nem működött, elnézést kérek, én ellene szavaztam. Önök mellette, de elutasítottuk. Most az én gépem nem működik, úgy tűnik, mondja az elnök asszony. 70-es módosítóra kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellett ellen. Ellenőrizzük le a 71-est, megnyitom a szavazást. Most már működik közben. Lezárom a szavazást tehát mellette szavazik, igen, tehát akkor elutasítottuk. Agri 19 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 13 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Blokkszavazást szeretnének, nem? Agri 14 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 72-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő kokafogyottávának 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Blokk szavazás következik, nem? Nem. Jó, akkor a 78-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum következik, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Agri 18 mellett, nem, akkor az Agri egészen a 24-ig, blogban 24-ig mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 83-as módosított, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-6 elfogadtuk. 84-es módosító mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk Agri 5 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 85-ös, nem, ezt visszavontuk, ez az én módosítom, visszavontam, a, a J kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Agri 10-esnél vagyunk, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellett ellen ellenőrizzük le a 93-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem, de igen, elutasítva. Agri 9 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 94 okafogyottá válik, akkor a 96-os következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, Itt van egy szóbeli módosítónk, és Svensson úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szóbeli módosító következőképpen szól, aggályokat fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a 2010-es évben a nagy válság a legnagyobb volt a történelem során, amivel a spekulációs mechanizmusoknak a negatív hatására kívánja felhívni a figyelmet. Alors, qui est-ce qui est pour? Ki szavaz emellett? Ellen? Tartózkodás elfogadtuk. A a fogyottá válik, és következik a 101-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 103-as, megnyitom a szavazást, lezár, lezárom a szavazást, elutasítva. Agri 12 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 104-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 105-ös módosító mellett ellen tartózkodás Hát nem, nem tudom. Megnyitom a szavazást a 105-ösről. Lezárom a szavazást. Ellenne voltak többen, tehát 12-12 elutasítva tehát. 106-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 107-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 108-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 110-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 111-es mellett ellen nem tudom. 111-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 12-12 2, tehát elutasítva, 112-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 113-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, Agri 7-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 114-es mellett ellen tartózkodás tartózkodás elfogadva, 115-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 116-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. El kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most következik a 120-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 121-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 121-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 12-12, tehát elutasítva. Agri 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, Agri 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 122-es mellett ellen nem jól emelik fel a kezüket. Ellenőrizzük le a 122-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-12, tehát elutasítva M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 127-es módosító mellett ellen ellenőrizzük le a 127-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 12-12 elutasítva. 128-as mellett ellen ellenőrizzük le a 128-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 11-12 elutasítva. A 133-ig blokkszavazást 133 is benne van még mellette, de elektronikusan jobb lesz, tehát blokkszavazás a 133 mat belejétve, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 12-12 elutasítva. 130 Négyesre szavazunk két részben, első részre szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás. A második részt leellenőrizzük, megnyitom a 134-es második részre a szavazást, lezárom a szavazást. 11, 11, elfogadva. 19-es bekezdés mellette tehát ez a 135-ös volt, most a 136-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 138-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 139-es mellett ellen a 139-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 12-12 elutasítva, 140-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ellenőrizik le, én úgy láttam, hogy elfogadtuk. Kérem, hogy magasra emeljék fel a kezüket, mert nem jól látni a 140-esre, tehát akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 140-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. asszony akar szólni? Igen. Hát azért vagyunk vitában, mert az egyik indítványról egyáltalán nem szavaztunk, méghozzá a 137-es és a 138-asról egyből átugrottunk a 138-asra, tehát kimaradt a 137-es. Igen, igen, tényleg kihagytuk ezt. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, igen, 137-esre térünk akkor át, mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tehát akkor ez így megvan. És akkor most a 142-es módosítóra szavazunk mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. Én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de megnyitom a szavazást a 142-esről mellett. Lezárom a szavazást, elutasítva. 143-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 144-es, igen, mellett ellen tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítva. 145-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 146-os mellett ellen ellenőrizzük le a 146-os módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 147-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva 148-as mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 148-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 12-12 elutasítva Agri 15 mellett ellen tartózkodás elfogadva 149-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 150-es mellett ellen 150-es ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 8-16 elutasítva, 151-es módosító mellett ellen. Ellenőrizzük le a 151-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-10, elfogadva, 152-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 153-as mellett ellen ellenőrizzük le a 153-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 10-14, tehát elutasítva, 154-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 155-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 156-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 158-as mellett ellen ellenőrizzük le a 158-as módosítóra, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 12-12 elutasítva, 159-es két részben első részre szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva, második részre mellett ellen tartózkodás. Nem, ezt le kell ellenőrizni a második részét a 159-esnek. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 12-12 elutasítva, Agri 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, Agri 11 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 160-as módosító mellett ellen ellenőrizzük le a 160-ast. Én azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnyitom a szavazást a 160-asról, lezárom a szavazást. 10-14 elutasítva, tehát ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva a 100 a 163-as módosító következik mellett ellen tartózkodás elfogadva, Agri 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, P kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 166-os módosító mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 166-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 12-12 elutasítva, 167-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 168-as mellett ellen ellenőrizzük le a 168-as, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 12-12, tehát elutasítva. 169-es mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőrizni. 169-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-10 elfogadva. 170-es módosító mellett ellen ellenőrizzük le a 170-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13-11, elfogadva a 171-es mellett ellen tartózkodás, elutasítva. Most pedig a végső szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást, a záró szavazást. Lezárom a szavazást. 17 hét ellenében, tehát elfogadtuk, és Cimer asszonynak gratulálunk. Oui, ça allait J'ai fait vite. ça, va, ça va vite, après on sait plus. Euh. Euh, On va continuer dans 2-3 minutes. Két-három perc múlva folytatjuk, kérem, hogy ne menjenek ki a teremből. Je vais continuer avant que tout le monde... Akkor folytatnám, még mielőtt mindenki itt hagy bennünket. Kérem szépen. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas parler. Kérem szépen, maradjunk sem, csendben, és hagyjuk dolgozni azokat, akik dolgozni akarnak, aki nem akar itt maradni, menjen ki, de hát nem jól teszi természetesen. Az üres szék politikája soha nem jó politika. Ahogy tudja mindenki, egy, egy kérem szépen, nem tudnak csendben maradni? Tehát, ahogy tudják, a bizottságunk arról hozott döntés, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készít a negyedik magas szintű fórumról, a buszáni konferenciáról. A mi kollégánk Christian Dan Prada úr a jelentéstevő, aki itt van velünk, és itt van velünk a, egy, a civil szervezetek képviselője is, Karen Schroch asszony, az Európa Terv ONG, NGO részéről. Ez egy olyan téma, amelyről a tanács is elkezdett már eszmét cserélni, azonban a tanács képviselője nincs itt. Először most Préda úr kap szót, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három pontról szeretnék beszélni. Megkapták már ezt a jelentéstervezetet. Mellesleg egy hónappal ezelőtt már volt egy első eszmecserénk a témát illetően ugyanebben a bizottságban. A téma az eszmecserénk kontextusával foglalkozik. Ahogy önök tudják, négy hónappal vagyunk a buszáni konferencia előtt, és két nagyon fontos fejleményre kell felhívni a figyelmet nevezetesen egy hónappal óta már az OECD kiadta a párizsi közleménnyel kapcsolatos eredményeit. Azt látjuk, hogy még nagyon sokat kell tenni a hatékonyság területén a támogatások, segélyek hatékonyságának területén. A Párizsi nyilatkozat főbb pontjai még mindig nagyon is aktuálisak, mert nagyon fontos a partnerkapcsolatok szintjén biztosítani az átláthatóságot, a hatékonyságot, az adományozó országok területén és azt láttuk, hogy a kedvezményezettek kedvezményezett országok között nagyon nagy volt a különbség. Továbbá. Június 22-én a negyedik magas szintű fórum egyik fő dokumentumát már kiadták, és a múlt héten, július 7-én és 8-án volt egy fontos találkozó az OECD székhelyén. Mindenképpen egy új fordulatra lesz szükség a buszáni konferencia után. El kell mélyíteni a kötelezettségvállalásokat, a Párizsi nyilatkozatban benne foglaltakat, új partnerkapcsolatokra van szükség a fejlesztés területén. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság fontos szerepet játszanak a segélyek, a támogatások területén is. Nagyon-nagyon sok még a kérdés, nagyon sok mindenre kell válaszolniuk a fórumon résztvevőknek. Sok a kérdés a hatékonysággal kapcsolatosan. Szeretnék még néhány szót szólni nagyon röviden az én magá, magam munkájával kapcsolatosan, a saját kezdeményezésű jelentésemmel kapcsolatosan, amelyet megkaptak egy nagyon erőteljes elkötelezettségre van szükség az Európai Unió részéről is. A Buszáni negyedik magas szintű fórumon fontos, hogy a jelenlétünk erőteljes legyen. Az Európai Parlament is nagyon fontos szerepet játszik, és részt kell, hogy vegyen a buszáni konferencián. Természetesen a politikai szándék, a bürokrácia is közrejátszik ebben az egész folyamatban. Fontos a támogatások, a segélyek demokratikus vonatkozásait is aláhúzni. Egy új helyzetben vagyunk, egyre inkább fontos, hogy a kedvezményezett országok civil szervezeteivel is fenntartsuk a kapcsolatokat. Fontos a nemzeti szintű, a helyi szintű fejlesztés végigkísérése. Néhány bekezdés a munkamegosztással foglalkozik az Európai Unión belül és azt is kimondom, hogy a politikai szándék sok esetben hátráltatta a munkát. Én úgy gondolom, hogy módosító indítványokat kell majd beterjeszteni, mert ezek elmélyíthetik a munkánkat. A titkárság összegyűjti majd a módosítókat, magam is benyújtok módosítókat, például a segélyek hatékonysága és a fejlesztés témájában. Fontos, hogy egy olyan légkört hozzunk létre, amely elősegíti, előmozdítja a kis és középvállalkozások létrehozását a feltörekvő országokban fontos a nemzetközi kormányzás biztosítása a segélyek, a támogatások területén, fontos növelni a hatékonyságot a fejlesztés terén. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani Carlosnak a titkárság részéről. Nagyon sokat segített nekem, és természetesen várom a megjegyzéseiket a módosítókkal kapcsolatosan is remélem, hogy egy gyümölcsöző párbeszédet tudunk kialakítani a kollégákkal. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig Sró asszony kap szót. Jelentés késésben vagyunk, szeretném ezt jelezni, nagy, nagy késésben vagyunk. Sró asszony kap szót maximum 5 percben. Elnök asszony. Elnök asszony, ez egy rágalom, ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni. Az Action for Global Health képviseletében vagyok itt, ami tulajdonképpen egy network, egy hálózat, amelyben számos NGO vesz részt. És nagyon fontos azt láttatni, hogy nagyon sok területen tevékenykedünk, többek között például az AIDS kampányban, a HIV fertőzöttséggel, és talán kiegészítésként ahhoz, ami éppen elhangzott, elmondhatom, hogy a CSO egyrészt ugye próbálja javítani a segélyek nyújtását, illetve azoknak a struktúrálása is egy nagyon fontos aspektus a munkánknak. Van egy nyitott fórum, és az is nagyon lényeges, hogy ezen a fórumon saját magát is jobban tudja definiálni a CSO. Kidolgoztunk egy isztambuli elvek néven ismerté vált csomagot, és ezeket bemutattuk a parlament előtt. Mik a legfontosabb üzeneteink Buszán felé, a konferencia felé? Ezek szerepelnek egyébként a jelentésben, nyilván a demokratikus felelősség elmélyítése nagyon lényeges, az elveknek az értékelése, ami már zajlik. Az elszámoltathatóság, az átláthatóság nagyon fontos elem, erre kívánunk koncentrálni, és gyakorlatilag a demokratikus részvétel, a felelősségvállalás most már a kormányok irányába is mutató elvárás. Ennek az eredményeit várjuk. Biztosítani kell azt, hogy minden, ami lezajlik az érintett területeken, az a megfelelő sztenderdeknek és elvárásoknak megfelelően történik. Nyilván a felügyelet és a végrehajtás és az egész folyamat motorja szerepét is magára vállalja a mi szervezetünk, de nyilván a helyi NGO-knak a szerepét erősíteni kell, nem elég az, hogyha ez csak például a vakcinálásban merül ki. Miért akarunk különösen most az egészségről beszélni a mai napon? Az öt perc az tényleg kevés, de azt gondolom, hogy az utóbbi pár évben nagyon megnőtt a szerepe ennek a segítségnyújtásnak az egészségügyi területen, úgyhogy talán egy pár példát mondanék arra, hogy hogyan, hol jutottunk előrébb, és miért érdemes folytatni ezt a tevékenységet. Három területen dolgoztunk, és, és ezeket vizsgáltuk meg. Az egy, hogy hogyan lehet jobban koordinálni és harmonizálni a felajánlásokat a donorok részéről. Nagyon sok esetben inkább csak ígéretek hangzanak el, és a konkrét eredmények elmaradnak. Azonban a támogatások mértéke nőtt ugyan, de nagyon sok esetben egyfajta kilépési stratégiát választottak inkább, mert sok területen nem volt felmutatható eredmény. Aztán ez a demokratikus részvétel, erre vannak Ugandában például nagyon jó példák, ahol egy megfelelően megválasztott parlament segítségével a stratégiát foganatosítani lehetett és nyilván egészen pontosan körülhatárolt stratégiákra van szükség. Nyilván a nemzeti egészségügyi reformoknak a végrehajtása is egy nagyon lényeges aspektus lenne. Megfelelő kontextusban, atmoszférában kell persze lefolytatni ezt a munkát, ami kedvező az NGO-k bekapcsolódását tekintve, és aztán még egy dolog, ugye, hogy hogyan tudjuk az eredményeket vizsgálni, illetve ezeknek a menedzsmentje, ez hogyan zajlik. Az, hogy itt most elmutatható eredményekhez kössük a támogatást, a value for money elv alapján, hát ez tűnik elhatalmasodni, mint elv, és tulajdonképpen ezért aztán a vakcináció most már ott tart, hogy darab számra minél több embert akarnak beoltani, mert annál több támogatásra számítanak. Mik a prioritásaink? Nos, biztosítani azt, hogy hatékony legyen a segélynyújtás, nem szabad engedni itt azt, hogy kivonuljunk erről a területről, ugyanis most a részvétel és az, hogy összekapcsolódjanak itt a különböző feladatokat elvégzők, az veszélyt hordoz magában. Úgyhogy az országnak a részvétele és vállalása egy nagyon lényeges elem, amiben bevonásra kerül a parlament és nyilván a civil társadalom is. mert a civil társadalom azt gondolom, hogy mindezekhez a kitűzött feladatokhoz is nagy mértékben hozzá tud járulni. Köszönöm szépen. Most a képviselők kapnak szót. Először Smin asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden esetre köszönöm a jelentéstervezetet. Zsóf asszonynak is köszönetet mondok az előadásért. Két ügyet szeretnék kiemelni azt gondolom az egyik egy megjegyzést kéne tennünk a klíma és fejlesztéspolitika lehetséges és kötelező megbékítéséről. Röviden szólnak a klímapolitikáról, de szerintem ezt egyértelműbben is meg lehetne fogalmazni. A másik ügy pedig fel kéne hívni a figyelmet eh, az új donorokkal folytatott jobb együttműködésre. Mindenek előtt Kína volt az, amely az elmúlt időszakban számos dokumentumot készített ebben a témában, vagyis eh, egy adott érdeklődés ott fennáll, és ezt szerintem esélyként meg kéne ragadnunk. Neuser? Neuser úr. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy három cím szóval illethetjük ezt. Hatékonyság, minőség és transzparencia, ha a jelentésről beszélünk. Köszönöm szépen Bréda kollégának ezt a jelentést, és a jelentés eleget tesz az említett követeléseknek. Újra Buzán előtt be kell mutatnunk, hogy hova akarunk eljutni a fejlesztési politikánkkal. EU-ként a tagállamokkal együtt még mindig mi vagyunk a legnagyobb donor, és az aid effectiveness területén ilyen felelősségét is kell vállalnunk. Ebből az igényből kiindulva kellene az EU-nak magas szinten képviselve lennie a konferencián. Fontos, hogy mérhető, értékelhető célokat határozzunk meg, amelyek konkrétan felülvizsgálhatók és egy végrehajtási mechanizmust is hozzá kell rendelni a dologhoz mindenek előtt, hogyha a milleniumi célok 2015 utáni folytatását kívánjuk. Egyértelműen, és ez akarjuk, és ez kiderül a jelentésből is, hogy a demokratikus részvételt erősítsék a nemzeti parlamentek bevonásával, de a civil társadalom bevonásával és a helyi hatóságok bevonásával egyetemben. Ez világosá teszi, hogy erőteljesebb regionalizációt tartunk szükségesnek, amely egy jobb hatékonyságot biztosít a jobb koordinációra törekszünk a többi donor országgal. Ezt már hallottuk, és hát mindenekült Kínáról beszélünk ebben az összefüggésben, de ennek feltétele az is, hogy mi itt az EU-n belül jobb koordinációt folytassunk a tagállamok és az EU szint között. Ami a költségvetési segítség témáját illeti, erről beszéltünk, költségvetési segélyekről beszélünk, erre szükség van, hogy a saját felelősségvállalás erősödjön. Végül pedig, ha rámutatunk arra, hogy európai parlamentként van ellenőrző szerepünk, akkor bennünket is meglehetősen be kell vonni, vagy ennek megfelelően be kell vonni. Módosító indítványokról is beszéltünk. Én egy módosító indítványjal egészítem ezt ki, amely rámutat a transzparencia fontosságára a nemzetközi segítség, segély átláthatósági kezdeményezés keretében. És köszönöm szépen még egyszer, jó előterjesztéshez, és remélem, hogy uzámban sikeresek lehetünk ezzel. Köszönöm szépen, Teotárusz asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Nagyon fontos ez a jelentés. Szeretném aláhúzni, hogy mindeddig gyakran megállapíthattuk, hogy a segítségnyújtás nem volt elég hatékony, nem értük el a célokat, és már a célok kitűzésénél sem jól alakultak a dolgok. Ezt a jelentéskészítő hangsúlyozta is, és ezt Puzánban újra meg is fogják vitatni az Európai Unió és a mi politikai készségünk jelen van, de ez azt jelenti, hogy követni kell, nyomon kell követni, és ellenőrizni kell ezeket a dolgokat az Uniónak és az Európai Parlamentnek beleértve. Tehát az összes donort be kell ebbe vonni. Sok forrást bocsátottak rendelkezésre mindeddig, és a különböző rezsimekhez juttatták ezt el, de nem mindig arra a célra mentek ezek, amikre tervezték őket. Nagyon fontos az átláthatóság, hiszen erre szükség van, hogy elérjük a céljainkat. Aztán természetesen az igények egy hierarchiát is ki kell alakítani, alapvető infrastruktúrákat kell létrehozni, az egészségbe és az oktatásba kell beszállni. Hogyha ezzel a két területtel kezdtünk foglalkozni az elején, akkor azt mutatják az eredmények, hogy gyors fejlődés alakult ki később. Azt is hallottuk, hogy egy optikai kábel pipeline-t kívánnak létrehozni. Hát most nem tudom, hogy Afrikának tényleg ez segíte úgy általában. Hiszen azért nem biztos, hogy a demokratikus fejlődést ez szolgálja a legjobban. Ami pedig a klímaváltozást illeti, Amire itt rámutattak, az az, hogy összhangba kell hozni az új lehetőségekkel a stratégiánkat. Nem kéne a fejlesztési segítségnyújtás keretében a klímát megváltoztatni, hogy a klímához való hozzáállás. Tehát egyszerűen a tényeket kéne hozzáigazítani a mi feladatainkhoz, a fejlesztési fejlesztéségekhez. Talán ehhez a témához még később hozzá is szólok majd. Thank you for the report and... Köszönöm szépen ezt a jelentést és a beszámolót is. Egyetértek azzal, hogy a buszáni konferencia lesz az egyik kulcsfontosságú esemény itt a ö, politika területében, és ez az egész keretet is meghatározza, és nagyon fontos volna az, hogy az Európai Unió úgy jelenne ott meg, hogy egy hangon tud szólni. Ugyanazt a véleményt képviselve, de hát ezt eddig nem nagyon látom, mert hát erőfeszítésbe telik az is, hogy egyáltalán elismerjük az erőrelépéseket. Kritikusan szemléljük az EU-s donorokat is a tekintetben, hogy hogyan kezeljük, hogyan tekintjük egyáltalán, a, minek tekintjük a, a fejlesztési eszközöket. A hatékonyság tekintetében elhangzott ugye ez a value for money elv, van, aki ezt nem tartja aggályosnak, mások problémásnak tartják. És aztán ugye ez a demokratikus részvétel, mint fogalom, ezzel kapcsolatban is sokszor az a helyzet, hogy a fejlődő országok kormányaira tolják át a felelősséget, de nem csak ez a probléma. Tehát kritikusak vagyunk, és nyilván vizsgáljuk azt is, hogy mik történnek az egyes felelős intézmények részéről. A segélyhatékonyságról Párizsban volt már megbeszélés, eszmecsere, és most úgy tűnik, hogy itt az összefogás egy kicsit szétzilálódik, a részvétel, a demokratikus részvétel erősítése fontos lenne. Nyilván a társadalom részéről lenne fontos az elköteleződés, ebben kellene segítséget nyújtani. Buszán vonatkozásában azt gondolom, hogy nagy kihívás az, hogy a feltörekvő országokat partnerként is bevonjuk ebbe a folyamatba. Ez önmagában kihívás. Ugyanakkor nem szabad a múltbéli sikereket felvizezni és nem szabad felhasználni a feltörekvő országokat arra, arra, hogy ürügyként őket nevezzük meg arra, hogy felvizezzük a korábbi előrelépéseket. Bízom abban, hogy tehát lesz egyfajta mód a kompromisszumra, de még egyszer mondom, hogy politikai akaratot is bele kell vinni ebbe az egész folyamatba. Egyébként nagyon tetszik, amit itt elmondtak az Action for Global Health részéről, egyetértek a az intézkedésekkel, nem lehet úgy felfogni az egészet, hogy jó, kipipáltuk, megint írtunk egy jelentést, hanem nyomást kell gyakorolni, ezzel lehet utána nagyobb és jobb eredményt elérni. Cortes Lastra. Nagyon szépen köszönöm. Cortes Lastra úr következik. Eh, Nagyon rövid leszek. Először is Préda képviselőnek nagyon köszönöm ezt a jelentést. A magam részéről a strukturált munkáról szeretnék szólni. Én is foglalkoztam ezzel a témával, mert a civil társadalomról szólva nagyon sokszor az a benyomásom, hogy kicsit ilyen légüres térben mozgunk, mert senki nem tudja pontosan, hogy mit értünk ez alatt. Nyilván a civil társadalom struktúráltan egy struktúrált képződmény, itt vannak vállalkozói szervezetek, vannak szakszervezetek, az összes NGO-t ide soroljuk, és eh, a VSZ-t például nem tekintik a civil társadalom részének. Nagyon lényeges lenne, hogy intézményesített struktúrát kapjon ez a képződmény, és akkor eh, könnyebb lenne az együttműködés, és egy erősebb civil társadalommal. Ez a struktúrált eh, tér, eh, mint mint képződmény fontos lenne, hogyha megteremtődne, örülnék, hogyha erre esetleg még egy kicsit vissza tudnánk térni. Most pedig a bizottság képviselőinek adnám meg a szót, és kérem, hogy legyenek rövidek. Köszönöm szépen, elnök asszony, néhány megjegyzésem lenne. Üdvözöljük ezt a jelentést. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos hozzájárulás a mi eh, előkészületeinkhez is, a buszáni konferenciára. Osztjuk az elhangzott véleményeket. Azt látjuk ma, hogy a nagyon lassan realizálódik a segélyek megvalósítása. Nagyon-nagyon lassú ez az egész folyamat. A bizottság azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne megerősíteni a jövőben ezt a folyamatot. Két dolgot szeretnék megemlíteni mindenképpen el kell kötelezni magunkat a Párizsi nyilatkozat és az akcióterv mellett azt látjuk, hogy vannak olyan területek, amelyről sokat beszélünk, az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a demokratikus részvétel, a prioritások meghatározása. Ezekre a területekre kell majd a jövőben koncentrálni. Természetesen más aspektusok is vannak, amelyekkel a segély eh, hatékonyságot eh, lehet biztosítani. Azt látjuk, hogy ha alkalmazzuk az elveket, akkor nagyon jó eredményeket lehet elérni a finanszírozás területén is hatékonyabbá kell tenni a jelenlegi helyzetet különböző típusú finanszírozásra van szükség, például az éghajlat, klímafinanszírozás, beruházások, dél-dél együttműködés, háromszögű, háromoldalú együttműködés, valamint a money for value, value for money elv, amelyről már itt nagyon sokat hallottunk be kell vonni a partnereket is ebbe a folyamatba, és a bizottság dolgozik ezeken a témákon, mm, már csak azért is, mert a hatékonyságunkat növelni, és nem pedig csökkenteni kell ami az országok szintjét illeti, nagyon fontos a rugalmasság biztosítása a helyi területeken is, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben az erőfeszítéseknek mindenképpen ország szinten kell megvalósulni. Sró asszonynak lett volt kérdéshez volt egy kérdés, nevezetesen Cortez úr tett fel egy kérdést, kérem válaszoljon. Very briefly to say... Nagyon röviden. Az, hogy, hogy mit is értünk ugye az NGO-kon, a civil szervezeteken, milyen légkört kell teremteni hallottuk, hogy nemzeti szinten eh, kell nagyon sok mindent megvalósítani, ebbe bele szeretnénk mm, bele szeretnénk venni az összes civil szervezetek típusát, szeretnénk megvalósítani egy fórumot, amelyen minden civil szervezet a különböző formákban jelen lehet eh, és részt vehet. Természetesen meg kell nézni, hogy eh, milyen típusú struktúrákra van szükség, milyen struktúrákat lehet finanszírozni, aztán a kormányok képviselői, az, a donorok, az adományozó országok képviselőit is meg kell eh, határozni, fontos a feedback, fontos ez a döntéshozók számára is. Köszönöm szépen. Préda úr, most visszaadnám önnek a szót. Két percben, két percben, két percben zárja le az eszmecserét. Hát akkor én mindössze meg szeretném köszönni minden kollégának a megjegyzéseiket, természetesen majd figyelembe veszem az elhangzottakat. Meg vagyok arról győződve, hogy a módosító indítványok is majd javítanak a jelentésemen. Ha megengedik, akkor a bizottság képviselőinek tennék fel eh, a két percben, két percben eh, eh, egy kérdést. Szeretném tudni, hogy az ütemterv a bizottság ütemtervében? Vannak-e eh, tehát milyen, milyen, eh, mikor akarnak valamilyen közleményt kiadni? Megvan már a bizottságnak a véleménye? Igen, a közlemény, eh, közleményt valószínűleg szeptember első felében fogjuk elfogadni. Köszönöm szépen. Préda úr még egy perce maradt akkor én ezt visszaadom önnek, elnök asszony, ezt az egy percet, tökéletes, köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő eszmecserére. Babatunde Oszotimehin doktorral lesz egy eszmecsere az ENSZ népesedési alapjának ügyvezetőjével és az ENSZ főtitkár helyettesével. Üdvözlöm Babatunde Oszó Tohemin urat, aki ide feljön a pódiumra, és mellettem foglal helyet, hogyha akar itt ülni mellettem. És az ENSZ népesedési alapjának a különböző, jelenleg, különböző aspektusairól fog szólni, és a jelenlegi helyzetről. Jó napot kívánok! És itt van Esseneker asszony is, a brüsszeli iroda vezetője. Köszönöm szépen, tehát azonnal meg is adom a szót Oszotemin úrnak. Thank you very much, Madam Speaker. Köszönöm szépen elnök asszony. Köszönöm a meghívást, a DEVE szakbizottság részéről szeretnék mindenkit köszönteni, a bizottsági képviselőket is. Kedves kollégák, kedves barátaim, köszönöm a meghívást, örülök, hogy beszélhetek itt önök előtt. A múlt hónapban alkalmam nyílt arra, hogy Afrikába utazzak, Nigériába és Etiópiába egészen pontosan, az ENSZ főtitkárával, Ban ki Gyakorlatilag a globális stratégia területén történt előrelépéseket kívántuk utunk során felmérni, és tudjuk azt is, hogy 15 millió olyan gyerek van, akiknek segítséget kell nyújtani a milleniumi felesési célokkal. Az utazásunk során fel tudtuk mérni azt, hogy gyakorlatilag a homlokterünkbe helyezett feladatok közül mit sikerült eddig megvalósítani. Volt egy, és van is egy olyan víziónk, mely szerint nap, mint nap a munkák során hogyan tudjuk jobbá tenni az ott élők életét, fel tudjuk-e vértezni őket esélyekkel, egyenlő esélyekkel, jogokkal és lehetőségekkel. Nőként hogyan tudnak szerepet váltalni, hogyan tudnak biztonságban gyermekeket szülni, komplikációmentesen. Szeretnénk látni, hogy a gyerekek szabadon és nem a HIV vírustól szenvedve élnek, akik részt tudnak venni olyan szolgáltatásokban, amelyekkel egyszerűsödik az életük. Egy olyan generációt, fiatal generációt látunk magunk előtt, akiknek megvan a kompetenciájuk, megvan a képességük arra, hogy hozzáférhessenek a szolgáltatásokhoz, és részt, vehegye, részt vehessenek az országuk jövőjének az alakításában. Az ENSZ részéről a fiatalokat, nőket és férfiakat egyaránt Szeretnénk látni, hogy felelősségteljes felnőtteké válnak, akik ennek a világnak a kihívásainak eleget tudnak tenni. Sajnos ez a vízió még nem vált valósággá teljes mértékben. 1994-ben Kairóban jártam, amikor egy a népesedésről és a növekedésről szóló konferenciát rendezték meg, és annak idején számos ország megegyezett azzal, hogy a népesedési problémák hoz, hozzátartoznak az emberi jogi témák is. Megállapodtak abban is, hogy minden személynek megvan a joga ahhoz, hogy reprodukciós tekintetben egészséges életet éljen, és az ilyen jogait megvédjék. Annak idején a feladatokat tűztünk ki magunk elé 94-ben, de ezek megvalósítása még mindig nem valósult, meg nem fejeződött be. Ezeket hívjuk ugye ma milleniumi fejlesztési céloknak. Ahogyan látják, következő dián, dacára annak, hogy nagyon sok erőfeszítést tettek a nemzetközi közösség részéről, több mint 40 százaléka az országoknak világviszonylatban nem tartanak ott, hogy az MDG közül is az ötödiket, tehát az ötödik fejlesztési célt teljesítették volna. Itt az anyák egészségére gondolok. És most úgy tűnik, hogy kifutunk az időből, mert ugye 2015-re kellene teljesíteni a célkitűzéseket, és már 2011 nél tartunk. Hét évvel azt követően, hogy az MDG 5-öt rögzítettük volna, látjuk, hogy a párhuzamos célkitűzések is nagyon sok kihívást jelentenek az érintett országok számára. Ezer nő hal meg szülési komplikációk következtében. Az alacsony jövedelmi országokban 250 millió nő él, akik nem is kívánnak teherbe esni, és sajnos semmilyen módja nincs a terhesség megelőzésének. Ezek nem csak számok, hanem azok a kihívások, amelyekkel nap mint nap találkozunk, amikor a fiatalok jövőjét kívánjuk jobbá tenni. Úgyhogy nagy mértékben elmaradunk az MDG vonatkozásában a célkitűzéseinkben, és azt gondolom, hogy a koherens és kollektív fellépésnek itt van az ideje. Az MDG 5 tulajdonképpen a magja az összes többi milleniumi célkitűzésnek is. Tavaly szeptemberben volt egy magas szintű fórum, ahol áttekintettük az MDG-ket, és mint ahogyan tudják, az előrelépés az MDG 5-ben, illetve annak a sikertelensége az egész kezdeményezést jégre viheti. Különös tekintettel a fiatalokra. És azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy miért van szükség arra, hogy a fiatalokat karoljuk föl. A fiatalok számának megoszlásáról hagy mondjak egy pár dolgot. Szinte 99%-a a fiataloknak fejlődő országokban él ma. és statisztikákra van szükség ezen fiatalok tekintetében a szexuális és a reprodukciós ö, jogaikat tekintve is, hiszen ne felejtsük el, hogy ezek a fiatalok a következő generáció szülei. Tehát a népesség növekedésnek az irányítása és kontrollja gyakorlatilag ő rajtuk múlik. Nagyon sokan panaszkodnak, egyszerűen nem férnek hozzá megfelelő munka, körülményekhez nincsen iskolai végzettségük, és az egészségügyi állapotuk is, egészségi állapotuk is jó, jócskán hagy némi kívánivalót. Következő dia. A fiatalok témáját szeretném itt fókuszba helyezni. Októberben az idén úgy tűnik, hogy eléri a világ lakossága a 7 milliárdot. Ez egy sarok pont, és erre reflektálni kell. Az emberiség tulajdonképpen egy válaszút elé élt, ért, és nyilván a számos probléma mellett ott van az élelmiszerbiztonság, a klímaváltozás, a természetes erőforrások való hozzáférés, a, a népvándorlás, az új népvándorlás, ezek mind-mind új kihívások. A problémák dacára és a kihívások dacára azért vannak előrelépések, hiszen 7 milliárd emberrel, ami szám úgy tűnik, hogy októberre megvalósul, azért ez a sok ember akár katalizátor hatást is gyakorolhat, hiszen az emberek kapcsolatrendszere megengedi, hogy óriási mértékben tudjunk átadni gyorsan információt, és ezáltal tulajdonképpen a segítségnyújtás is egyszerűsödhetne, hosszabb életet, egészségesebb életet élhetnek az emberek, és jobb választásokat hozhatnak a gyermekeik érdekében. Nyilván egy egészséges bolygón kellene mindezt kivitelezni, és 7 milliárddal ezen a földön nyilván egymásra is számítani kell. A nők és a férfiak jogának támogatása, reprodukciós választásokat illetően, és ezt kiegészítve azokkal az esélyekkel, amelyeket biztosíthatunk számukra, azt gondolom, hogy a következő generációknak is egy nagy tőkét adunk a kezébe. A családok e, ilyen jogok birtokában jobban fent tudják tartani magukat, és a gyermek és anya halandóság csökken. Nyilván vannak azért aggájaink, hiszen a gazdasági és szociális kihatásai ennek az egész folyamatnak olyanok, amelyeket nem lehet szőnyeg alá söpörni. A fiatalok 90%-a, ahogyan elmondtam, fejlődő országokban él. Ha őket nem segítjük, akkor nem fogunk előrébb jutni, proaktív módon kell biztosítani számukra a, az egészségügyi szolgáltatásokat, az oktatást, a jó munka feltételeket és a reprodukciós választási lehetőségeket ők azok, ezek a fiatalok, akik tulajdonképpen a népesség növekedésben meghatározó szerepet játszanak. Ha a demográfiai trendeket megnézzük a világban, a fejlődő országokban egyfajta stabilitást láthatunk a népesség növekedésben, vagy akár vissza vagy csökkenő tendenciákat. de más területen ez nem így van, és ezen változtatni kell felvilágosító kampányokkal, oktatással, azzal, hogy az alapvető az alapélelmiszerekhez, az alaptermékekhez mindenki hozzáférhet, ezt a víziót nekik is meg kell adni. Hogy megtervezhessék a családjukat, és hát nyilván az egészségügyi szolgáltatások színvonalának a növelésével az anyas, anyák sem halnának meg. Nyilván investálni itt az egészségügybe, ez egy eléggé költséges beruházás, és ezért nagyon fontos, hogy az erőforrások valóban oda jussanak, ahol a leginkább szükség van rá. Ez egy olyan beruházás, amely biztosíthatja, hogy a reprodukció irányított. A múlt évben az ENSZ közgyűlése újra elkötelezte magát a korábbi programja mellett, mind a mellett, hogy megfogalmaz, nagyon sok még a tennivaló, és a következő években fel kell gyorsítani a folyamatot. A jövő évi konferencián a fenntartható fejlődésre vonatkozóan kerültek rögzítésre konkrét feladatok és stratégiák, és az Európai Unión és a fejlett országok részéről kellene segítséget nyújtani a fejlődők felé, annak érdekében, hogy ez a fiatal generáció akár a zöld gazdaságokban az új vállalkozók lehetnek. Be kell őket vonni, fel kell őket vértenni, vértezni azokkal a lehetőségekkel, hogy ők is beruházhassanak ezekbe a területekbe hiszen ezáltal ők is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy jobb bolygón, egy jobb világban élhessünk. E, nyilván szertágazó problémák vannak, e, van, ahol öregszik a társadalom, van, ahol egyre fiatalabb. Véleményem szerint két-három másik olyan terület van, ahol mindenképpen lépni kell. A kapacitás kiépítés nemzeti szinten, annak érdekében, hogy az egészségügyi rendszerek javuljanak, a szexuális és reprodukciós egészségügyi szolgáltatásokat már említettem, és olyan intézkedésekre is szükség van, amelyekkel az oktatást, a felvilágosítás és a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Nyilván itt szociális munkásokra, szükség van, egészségügyi személyzetet, szakképzett személyzetet kellene oda küldeni, ami, akik utána a szexuális és reprodukciós egészséget, a családtervezést mind-mind irányítanák. És nyilván nagyon lényeges az is, hogy ezeknek a kívásoknak, ezeknek a feladatoknak meg tudjunk felelni, ehhez kellenek ezek a szakképzett és felkészült szakemberek. Nem győzöm hangsúlyozni azt is, hogy saját maguknak is kezükbe kell venniük az embereknek ezekben az országokban a sorsukat, és a lányok és a nők elleni erőszak visszaszorítását is feladatként tekintik majd. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy a népesség ö, alapot évente 10 millióval támogatják, milliárddal elnézést, és úgy satszolunk, hogy ebből nagyjából egy milliárdot fognak speciális célokhoz kötötten elkölteni, és ez, ez jó. 24 milliárdot sikerült az idén, vagy fog sikerülni az idén összegyűjteni segítségként, és úgy gondolom, hogy Európa is nagyon nagy szerepet vállalhat. Barózó bizottság elnök úr is egy milliárdot szán a milleniumi fejlesztési céloknak a megvalósítására, és ez is nagyon üdvözlendő, hiszen elsősorban az anyák helyzetére koncentrál. Az Európai Unió és az Európai Bizottság vonatkozásában nagyon fontos ez, ugyanakkor el kell kötelezni magukat a fejlődő országok kormányainak is, hogy valóban mobilizálják a fejlett országok ezeket a pénzeszközöket, mert az ODA-k, a hivatalos fejlesztési segélyeszközök, azok, amelyekkel fenntarthatóak ezek a, ö, fenntartható ez a pénzáramlás. azonban nem lehet mindig mindent bilaterális szinten elintézni. Egyfajta win-win helyzetet kellene teremteni. Elmondtam már, hogy a nők és a lányok esetében a családtervezésnek például nagyon nagy hozadéka van tekintettel a, ezeknek az embereknek a jövőjére, és éppen ezért a reprodukciós kérdésekben erre a témákra minden egyes eszmecsere során koncentrálni kell. A férfiak és nők jöv- jövőképében ott vannak a jogok, amelyeket szeretnének gyakorolni, és ne felejtsük el, hogy a lányok és a nők nagy részt marginalizált csoportot alkotnak itt a fejlődő országok nagy részében. Vannak nemzeti indikatív programok és eszközök, amelyekkel az összes felsorolt célkitűzést meg tudjuk valósítani. A következő dián azt szeretném bemutatni, hogy hogyan próbáljuk meg a napirendünket az ICPD felé elmozdítani. A szexuális és reprodukciós egészséget szeretnénk mindenképpen javítani, felgyorsítani az előrelépést, az, IC, az ICPD napirendjét és programját illetően. A nőkre koncentrálunk, elsősorban a fiatalokra, a serdülőkre, és nagyon fontos, hogy megértsék az érintettek is, hogy mik a kihívások, és a rendelkezésre álló adatok alapján mi is konkrétizáljuk a, és csatornázzuk a segítségünket. Az országok specifikus igényeit vesszük alapul, és ott a nemzeti rendszerekhez adaptálva igyekszünk segítséget nyújtani. Több száz partnerrel, civil társadalmi partnerrel, kormányjal dolgozunk együtt, sokszor a magánszektorból is érkeznek vállalkozások, és vannak leány partnerségek az USA-ban, akikkel sikerült ezt a partnerségi hálózatot összekötni. Az Európai Parlamenttel eh, tudjuk, hogy itt is van egy eh, népesedéssel foglalkozó munkacsoport, és szeretnék önöket is partnerként látni, és az EU-s szabályozást egy magasabb szintre emelni. Tulajdonképpen eh, globálisan jelent hozadékot az, hogyha segítünk, de mélyebb és őszintébb politikai dialógusra van szükség, hiszen a globális kihívásokra globális választ kell adni, és az ENSZ azt gondolom, hogy ebben egy olyan partner, akivel a kitűzött célkitűzések megvalósíthatók. Végezetül hagyd mondjam el, hogy hiszem abban, hiszek abban, hogy a nők, a fiataloknak a helyzetbe hozása jelenti tulajdonképpen a megoldást. De megfelelő erőforrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy az elején elmondott víziómat megvalósíthassuk. Parlamentként önök e, és Deves szakbizottságként azt gondolom, hogy önöknek is kulcsfontosságú szerep jut itt a, ennek a feladatnak a megoldásában, támogatva a fiatalokat, a nőket, és az önök döntése és az önök fellépése az említett csoportok számára azt jelenti, hogy életet is menthetnek önök. Ezáltal biztosítható majd az, hogy a terhességek, tervezett terhességek, nem szükséges megszakítani őket, és egészségesen nevelkedhetnek majd azok a gyerekek. Az emberi méltóság és azon körülményeknek a megteremtése, hogy egy egészséges világban éljen, ahol minden potenciált megragadhatnak, ez egy nagyon fontos vízió. Ebben a feladatban azonban számítani kell. Tudnunk egymásra. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm ezt a kitűnő kitűnő beszámolót, most pedig a képviselők kapnak szót, először Kesmen úr következik. Doktor úr, köszönetet mondok az ön beszámolójáért. Nem voltam itt a legelején, kb. két perc már ment a beszámolója, amikor megérkeztem a terembe, de teljes mértékben osztom a véleményét. A parlament egyik jelentéstevője vagyok a milleniumi célkitűzésekkel kapcsolatosan. Barozó úr kötelezettséget vállalt ténylegesen az egy milliárd mm, mellett. Nagyon fontos csökkenteni a nők elhalálozását szülés közben én egyetértek önnel, és ez talán nem lesz újdonság önnek. És azért azt mondanám, hogy oda kellene erre figyelni, legyünk óvatosak ugyanis ebben az intézményben nem mindenki ért egyet az elhangzottakkal, és azért meg kell tudni győzni őket. Nagyok a véleménykülönbségek, a család tervezést egyesek úgy tekintik, mint a nők ellenségét hogy erőszakot gyakorlunk a nőkön ezáltal. Éppen ezért az emberi jogok, az információ átadás, az oktatás, nevelés a nők területén, ezek alapvető dolgok nagyon sok elhalálozásról beszélünk, ezeket el lehetne kerülni, az ideológiát kell megváltoztatni, a politikát kell megváltoztatni, és az egyénre kell koncentrálnunk, a nőkre, a gyermekekre. Tehát az egészségre való nevelés, oktatás alapvető dolgok. Az Európai Unió az ENSZ-el együttműködik, különböző projektjeink vannak, például Botswanában azt tudjuk, hogy hogy a GDP-jüknek egy harmadát arra fordítják, hogy az AIDS megelőzést próbálják biztosítani. Éppen ezért fontos a világban a realitásokat figyelembe venni. Ez az egész rendszer igen, és működhet, és működik. Védeni kell a nőket, védeni kell például az éces nőket, vagy a hívfertőzött nőket, annak érdekében, hogy a gyermekeik ne kapják meg az éc. Hogyan lehet ezt elősegíteni a neveléssel, információ átadásával, és e, ezt mindenképpen meg kell tennünk. Az Európai Tanács, a 27 tagállam kötelezettséget vállaltak azzal kapcsolatosan, hogy 07 százalékát a bruttó nemzeti jövedelmüknek a segélyekre fordítják. Finanszírozásra szükség van, hogyha mi célkitűzéseinket el akarjuk érni. Van, aki azt mondja, hogy nem köt, nem kötelezettségvállalásra van szükség, hanem most már meg is kell vál, valósítani ezeket. Tehát nem elég csak szóban beszélni a dolgokról, cselekedni is kell. Köszönjük szépen az önök munkáját, az ENSZ népesedési alapjának munkáját, az ön munkáját, a támogatásukat. Én brit vagyok, és és nagyon szeretem a harcot, és azt hiszem, hogy harcolni kell mind azért, amiről szó volt. Köszönöm, Kesmen úr, Teuterus asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να σας πω ότι ρίζομαι ότι σήμερα... Köszönöm szépen, egyetértek önnel, osztom a véleményét, és nagyon jó, hogy ilyen munkát végeznek, az összes célkitűzéseiket támogatjuk. Önnel egy, is együttműködünk, és tudjuk, hogy milyen nagyon fontos ez a munka már nagyon sok mindenről volt szó. Az ideológiának is megvannak a saját szabályai. A világon egyre többen vagyunk, a népesedésnek is vannak szabályai. Nem lehet így folytatni tovább. De természetesen minden alkalommal szabályokat hozunk létre, azokat meghaladjuk, aztán új szabályokat hozunk létre. Én már azt hiszem, hogy egyfajta új irányt kell vennünk a civil szervezetek, az NGO-k, amelyek az Európai Unión belül dolgoznak, nem kapják meg sok esetben a megfelelő támogatást, már csak azért sem, mert nem igazán ismerik az emberek a célkitűzéseiket. Tehát a lakosságot, az embereket kell nevelni, oktatni, hogy tudják azt, hogy mi is a reprodukciós egészség, jogok, stb tehát fontos, hogy a lakosság, a társadalom részéről is egyfajta támogatottságot kapjanak. Természetesen nagyon sok hibát is elkövetünk. Például a reproduktív egészség sok esetben nem jelent többet, mint mint alapvető szolgáltatásokat sok esetben a, ezt a politikát nem tekinthetjük hatékonynak. Éppen ezért arra van szükség, hogy hogy a, a, az oktatás, a nevelés, a szexualitásra, a felvilágosodás, felvilágosítás, szexualitásra való nevelés a különböző közösségekben növekedjen természetesen fontos az is, hogy megelőzzük azt, hogy az AIDS vírust, a HIV vírust az anyáról a gyerekre terjedjen. Ahogy hallottunk Kesmen úrtól is, nagyon fontos az AIDS megállítani. Persze a gyógyszerek nagyon drágák, de sok esetben néhány dollárért lehet gyógyszereket kapni, és, és sok nőt menthetnénk meg. Aztán ott van az illegális abortusz kérdése. Itt is védeni kell a nőket. Olyan jogszabályra van szükség, hogy biztonságos abortuszhoz férhessenek hozzá a nők, ne illegális abortuszhoz nagyon fontos mindez, azonban sokszor elfeledkezünk ezekről a dolgokról, vagy úgy gondoljuk, hogy csak Afrika bizonyos részeit érintik, a többi térséget pedig nem. tehát a világot mindenképpen nevelni kell a nehézségek ellen, és az élet élvezetére kell az embereket nevelni. Teljes mértékben egyetértek mindezzel, sőt ki is egészíteném, mert úgy gondolom, hogy a nőknek szabadon kell rendelkezniük a testük és a szellemük felett, és azzal kell összeházasodniuk, akivel akarnak, akár a barátnőjükkel. Tehát a nők nem csak feleségek, nem csak anyák, bár általában az anyák azok nők, de sok esetben vannak olyan anyák, akik nem nők. Szeretnék foglalkozni az MDG 5 témájával, mert én úgy gondolom, hogy ez a terület az már, mint a millenomi célkitűzésekből az ötös terület, ahol a leginkább kevésbé tudtunk teljesíteni, ami az anyák egészségét illeti. Ugye ez szól az egészségről, szól a nevelésről, de mm, sok esetben nem szól az szegénység megszüntetéséről nem igazán tudjuk elérni a céljainkat, ezen a területen sem, sok esetben a politikai odafigyelés sincs meg. Most mi a probléma? Pénzkérdésről van szó, vagy, vagy milyen típusú problémáról? Ami a családtervezést illeti, egyetértek Michael Cashmannel, hogy úgy tűnik, hogy sokan egyetértenek ezzel a témával, tehát a tervezés az mind jó és szép, de azért nem lehet so, nagyon sok mindent megtervezni, például az erőszak területén. Ne felejtsük el, hogy szükség van arra is, hogy reagáljunk akkor, amikor a tervezés nem sikeres, vagy például azzal egyetértek, hogyha, hogy egy terhességnek kívánt terhességnek kell lennie, ez, ez fontos. Tehát a tervezés fontos, de nem minden. A kérdésem az, hogy vannak olyanok, tehát akik azt szeretnék, hogy a bizottság és a tagállamok többet tegyenek, de mit, mit tegyünk többet? Cortes Lastra úr következik. Köszönöm. Dr. Oszoti Mihin úr, gratulálni szeretnék az elmondottakhoz. Mindenben osztom a véleményét, Kesmen úrhoz hasonlóan frakciónk messze menően osztani tudja az álláspontokat, amelyeket hallottunk, támogatjuk is az ön munkáját, de egy kérdést szeretnék önnek feltenni, és erre szeretnék választ kapni öntől. Szeretném megtudni a véleményét. Milyen problémák azok, amelyekkel ön szembesül? Most konkrét problémákra gondolok, amikor a munkáját végzi, és amikor a célok elérése a tét. Számos témáról beszéltünk, beszéltünk a kormányokkal folytatott együttműködésről, vallásról beszéltünk, ideológiáról. Ezek nagyon alapvető, fontos dolgok, amelyek persze vég, vég, véglegesen nincsenek megoldva de arra az érdekel, hogy az ön munkáját igazából mi akadályozza. Aztán a, egy kérdést szeretnék feltenni a fiatalokra, hiszen az ifjúságra, ami egy prioritást élvező dolog. Most nem feltétlenül akarok a saját országomról beszélni, és főleg nem itt ebben a szakbizottságban, de egy példát mondanék azért. Fiatal katolikus sokkal találkoztam Madridban nemrégiben. Azt kell tudni, hogy katolikusok egy kampányát tiltották be, ahol azt mondták, hogy a katolikusok is óvszert használhatnak, és valahogy a rendőrség ezt betiltotta ezt a kampányt. Nem sikerült véglegesen tisztázni ezt az ügyet még. De hát a problémákat valahogy meg kell oldani, hiszen valós problémák ezek. És ön elmondta azt is, hogy hatalmas humántők áll rendelkezésre, a fejlődő világban fiatal emberek sokan vannak, képezni kell őket, egészségügyi ellátást kell nekik biztosítani, Kesmer úr is ezt mondta. Hogyan reagálunk az Európai Unióból pillanatnyilag úgy néz ki, hogy csökkentjük a költségvetésből a fejlesztésre fejlődés, fejlesztési segítségre juttatott eszközöket. Minden esetre vannak országok, ahol még óriási a szegénység, ahol feltétlenül pénzre van szükség, hogy valamit megoldjanak. Gondoskodni kell arról, hogy ezek az országok tovább tudjanak fejlődni. És kiegyensúlyozott együttműködésre van szükség a fejleszt fejlesztés területén együttműködésre, és számos probléma van itt. Mondjan egy néhányat. Najzer úr kap szót, utána pedig Ozuti, dr. Ozuti Migin. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Általános gratulációkhoz tudok csatlakozni, viszont konkrét is szeretnék lenni. Egy kérdésben Szeretnék kérdést feltenni. A fejlesztési segélyek hatékonyságáról beszéltünk épp az előbb előbb, és az MDG 5-val mit kezdünk, tehát mennyire vagyunk hatékonyak ebben azok az országok, amelyek pozitív fejlesztési segítséget nyújtanak, azok jó gyakorlatot is jelenthetnek, és példaként szolgálhatnak Európában mutassuk ki sém és blame elven azokat az államokat, amelyek nem teljesítik a 0,7%-at, és eljárást kéne indítani annak érdekében, hogy mely országok közelítik meg az MDG 5-ot, az MDG 5-öt, vagy ki egyáltalán nem, mi a helyzet milyen, milyen viszony áll fenn a konkrét országoknak jutatott segélyekkel, hogyha itt számokkal, konkrét országokkal tudunk értékelni, akkor fogunk haladást elérni. Egy példát szeretnék mondani, Uganda. Ugandanak 30 évvel ezelőtt 3 millió lakosa volt, most van neki 30 millió. Az ország célja az, hogy több lakosa legyen, belátható időn belül, mint Nagy-Britanniának. Ezzel egyidejileg nagyon sok pénzt költünk ott el, hogy korlátozzuk a lakosság növekedését. Itt óriási különbség van a segélyintézkedések és a hivatalos kormánypolitika között. Ezért a kérdésem, mi a helyzet az egyes nemzetállami szinten folyó értékeléssel az MDG 5 kapcsán? Nos, akkor az Otto úr, kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Um, Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy kifejtsem hálámat a hallgatóságnak. Köszönöm mindazt, amit elmondtak. Az önök megjegyzéseit nagyon komolyan veszem. Nagyon sok mindenben egyet értünk. Azt hiszem, hogy egy nagyon font, az egyik legfontosabb téma az az, hogy a gyermekeiknek ne adják át az észt az anyák. Vannak nagyon specifikus kérdések is, amelyekkel foglalkoznunk kell. A kérdés az, a kérdés az azzal kapcsolatosan, hogy miért nem tudjuk megvalósítani az MDG 5-öt, a célkitűzéseket. Azt hiszem, hogy például a gyermek elhalálozáshoz nagyon sok tény járul. A, sok esetben a klinikák nem megfelelő fejlettséggel, felszerelése, aztán ott van a kultúra, a vallás kérdése. Nagyon sok olyan kontextus létezik, amelyet biztosítani kell annak érdekében, hogy a helyszínen az emberek le tudják bontani a különböző akadályokat, hogy a, egyáltalán elérjenek a, azokhoz a nőkhöz, akik érintettek. Vannak nagyon jó példák is, és alá kell húzni ezeket a én Nigériában egészségügyminiszter voltam, és nagyon jól emlékszem, hogy problémáink voltak a, az oltásokkal, tehát a vakcinálásokkal, a, és mit is lehetett tenni. Például akik vallásos alapon nem akarták a gyermekeiket beoltatni a polió ellen, oda, oda elmentünk abba a térségbe, és próbáltuk meggyőzni a nőket, tehát a helyszínen, az adott közösségekhez mentünk el, és ott együttműködtünk velük. Tehát a kommunikáció nagyon fontos volt. A helyi érdekelt feleket meg lehetett győzni. Aztán egy másik dolog, már mondtam, hogy, hogy meg kell nézni, hogy milyen típusú beruházásokat lehet az adott helyszíneken megvalósítani. Fontos a fejlődő országokban az emberi erőforrásokba való beruházás, és meg kell nézni, hogy kikbe lehet úgymond befektetni. Természetesen a fejlődő országokban a döntéshozóknak mindezt figyelembe kell venniük. Az egészségügyi rendszer nagyon fontos terület, és itt nem csak a kórházakról kell beszélni, hanem hanem például a gyógyszerekhez való hozzáférés, az egészségügyi ben dolgozók, az orvosok is fontos szerepet játszanak, de az adott közösségekben például kell olyan egészségügyi munkatársaknak dolgozniuk, akik a helyszíneken tudják segíteni az embereket, a nőket, a családtervezést. Tehát van az egészségügy, van a kormányokkal való együttműködés, de van a helyi munka is, és a társfinanszírozás is nagyon fontos ezeken a területeken. Tehát biztosítani kell egyfajta bizt, egyensúlyt. Az MDG 5-ös téma mind ezt felöleli, és még azt is elmondanám, hogy integrálni lehet az egészségügy alapszintjén az AIDS témákat, az anya, anyák problémáit, az anyákkal való foglalkozást, a, a családtervezést, és hogyha mindezt együtt, együtt veszük, akkor le lehetne csökkenteni jelentős módon a gyermekek elhalálozását és a nők, tehát a szülés közben a gyermekek elhalálozását. A szervezetünk, az UNPA nagyon sok kívás kell, hogy megvalósítson, sok kívása kell, hogy válaszoljon, nagyon sok előttünk a kihívás, nagyon sok témával kell foglalkozni az emberi élet különböző területeivel kapcsolatban, az ideológia, kultúra, a vallás, mind, mindezekkel számolnunk kell, mert úgy gondoljuk, hogy minden kontextusban meg kell valósítani ezeket a dolgokat. az a képviselő, aki a különböző házassági problémákról beszélt, hogy a nők kikkel is házasodhatnak, vagy akarnak házasodni. Jó, hát ezzel én egyetértek, de ha megnézzük a fejlődő világot, akkor azt látjuk, hogy például a lányok, fiatal lányok, nők 12-13 éves korukban mennek férhez, házasodnak, mert a a, a, testük már eh, kész arra, hogy gyermeket nemzenek, gyermekük legyen. Eh, ezekkel a dolgokkal is foglalkozni kell. Eh, fontos számukra biztosítani a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a nevelést. Nagyon sok területen az Európai Bizottsággal is együttműködünk, hogy biztosítsuk azt, hogy ezeket a, ezekre a kívásokra ott a helyszíneken tudjunk válaszolni, nem itt Brüsszelben, nem Európában, hanem ott az adott helyszínen, mondjuk Bocuánában, vagy, vagy Afganisztánban. És hát ezt meg kell valósítani, ami a segély hatékonyságot illeti az NDG terén. Jelenleg a tagállamokkal együtt dolgozunk ki különböző terveket, tehát minden tagállam kidolgoz nemzeti tervet e téma, témával való foglalkozásra egyáltalán, és ott, ahol vannak hiányosságok, azokat meg kell oldani. Tehát vannak megvalósítási tervek, amelyeknek esetleges hiányosságaival kell foglalkozni, és a globális alap azt vizsgálja, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani itt az áruk, alap áruk területén is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy megtapsolhatjuk a doktor urat. Köszönöm szépen. Voilà. Nous pouvons passer... Nos, akkor most átérhetünk a következő pontra. Köszönöm szépen. Ja, Alors, euh, je ne vais pas perdre de temps. Voilà. Donc, chers collègues, comme vous le savez, selon... Kedves kollégák, az Európai Unióról működéséről szóló szerződés 208-as cikke foglalkozik az Európai Unió fejlesztési politikáinak koherenciájával, foglalkozik a halászattal, a kereskedelemmel, a mezőgazdasággal, és a mi szakbizottságunk arról hozott döntést, hogy a politikák koherenciájával foglalkozni fog egy jelentéstevőnk, és Schnieber Jastram asszony az állandó jelentéstevője e témában a szakbizottságunknak, és számos fontos témáról folyik az eszmecsere, a fejlesztési politikák koherenciát illetően, a klímaváltozást, a migrációs politikát, a biztonság és a fejlesztés témájában, valamint az Európai Beruházási Bank szerepét illető témát is rendszeresen tárgyaljuk. Először Sullivan asszonynak adom meg a témát az Action 8-től. Nem is mondom, hogy hány percre kap szót, mert a tolmácsok itt fognak nem sokára bennünket hagyni, nincs most már időnk. De ha lehet, akkor mm, röviden kérem, Schneeber Jastram asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tényleg rövidre fogom a mondandómat, és Laura Sullivannak adok majd szót inkább, ez az utolsó napi rendi pont, és hát azt kell, hogy mondjam, nyári szabadság hangulata érezhető a ház folyosóin, és amit megcsináltunk, az az volt, hogy létrehoztunk egy hálózatot az Európai Bizottsággal, civil szervezetekkel és parlamenti képviselőkkel. Azt gondolom, hogy ez egy nagy segítség, hogy mindent nyomon kövessünk, mert a saját kapacitásaink természetesen igencsak korlátozottak. A többi szakbizottság jelentéseit informális szinten tudtuk befolyásolni, és fel kell majd tennünk a kérdést magunknak, hogy ezt a formalizálást amelyel biztosítani tudjuk, hogy koherencia más szakbizottságokkal is meglegyen, sikeres, sikerre tudjuk vinni az Európai Beruházási Bank hitelezésénél sikeresek voltunk a Panic Mine esetében, és egy sor rendezvényt is sikerült összehozni, ezért örülök, hogy Horace Sullivan itt van a körünkben. Nem akarok most mélyebbre belemenni, beleásni a nyersanyagok ügyébe, az ITRE bizottság egy sor javaslatunkat elfogadta, örülhetünk ennek szerintem, és nem olyan magától értetődő, ami a hitelkihelyezést illeti az Európai Beruházási Bank vonatkozásában, hogy ott kezdeményezők voltunk, hogy a bizottság, Európai Bizottsághoz fordultunk egy kérdéssel, és elindítottuk ezt az egész ügyet. Ez végül is oda vezetett, hogy visszakövetelik, vagy legalábbis ellenőrzik a visszakövetelést a hitel esetében egy sor további problémás hitelkihelyezés van. Az Embertovi Nickel Project Madagaszkárban van, egy Gaboni projektről, ugyanezt mondhatjuk, van Mozambikban is egy projekt. Tény az, hogy szem előtt tartjuk az egészet. Sajnos a szakbizottság nál elutasítottak egy tanulmányt, amelyre javaslatot tettünk. Gondoljuk végig, ha jól tájékoztattak, akkor Tisz Birman eh, és eh, kezdeményezőleg kívánt fellépni. Úgy gondolom, hogy ez tényleg jót tenne. Fontos terület még, amelyre külön kell figyelni a migráció politika témája. Hiszen Nyilvánvaló, hogy fennáll annak a kockázat, hogy a rendelkezés álló eszközök, források mindenek előtt az menekült áramlá, menekültek áramlásának ellenőrzésére szolgál, hogy ennek így van-e értelme, azt tényleg meg kell kérdezni. Amire nagyon kevésbé figyelnek, az a déli, déli migráció témája. Nagyon fontos, ez sokkal fontosabb, mint sokan gondolják időnként. Egy sor rendezvény is volt, Görönszór, az Zahelövezettel csinált valamit, aztán egy további kolléga mai napon a több éves pénzügyi keretvel kapcsolatban csinál egy rendezvényt, azt hiszem, hogy érdemes lesz azt meglátogatni. És élénk vita folyik egyébként más területen is. Elmúlt héten beszéltünk a már abszolút esedék az Illuk Indirect Land Use Change témájában esedékes egy ilyen megbeszélés. Itt is lemaradtunk valamennyire ezzel foglalkoznunk kell. A klímaváltozás összességében egy olyan nagy téma, hogy mindenképpen hosszabb ülést követel már önmagában. Ennyit szerettem volna elmondani, nem akarok senkit feltartani, és hát én magam is örülök a nyári szabadságunknak, az itt lévő kollégáknak pedig még köszönöm, és Sullivan asszonynak köszönöm, szerintem ő következik most, és ez a lényeg. Nem. Nos, tehát akkor Sullivan asszony kap 5 percben, maximum 5 percben szót. Um, majd... Köszönöm szépen. Laura Sullivan vagyok az Action Aid szervezettől jöttem, egy dél-afrikai szervezettel, ami a marginalizált csoportoknak az élethelyzetét kívánja javítani. Arról szeretnék megnyilatkozni önök előtt, hogy a Lisszaboni szerződésben kitűzött célok miért nem tudnak teljesülni, és itt ugye a témám a, egyrészt a bioüzemanyagok, a másik eh, pedig a segélynyújtás. Nagyon technikai jellegű kérdésekről van itt szó. Volt egy kutatás, eh, és személyes kommunikációs eszközökre is szükség van ahhoz, hogy itt megtudjuk az, a kutatások eredményét. emberekről, emberi jogokról is a politika méltányosságára van szó elsősorban, és erre koncentrálunk a munkánk során. Én most esetekre szeretnék koncentrálni az energiabiztonság és a segélynyújtás hatékonysága csapás iránya mentén fogok tehát beszámolni. 2008-ban indult el ugye a megújuló energiaforrásokról szóló irányelv, ismerik a számokat, a megújulóknak az aránya 2020-ig legyen 20 százalék. Tudjuk, hogy a tagállamok a 10 százalékos célkitűzés tulajdonképpen 92%-ban már teljesítik, de ezek első generációs bioüzemanyagok, és ezeket óriási területeken lehet megtermelni nincs itt az unión belül nyilván ennyi terület, földterület, tehát nincs mód arra sem, hogy fenntartható módon a 2020-as célkitűzést megvalósítsák. Nagyon sok földet vásároltak fel nálunk a különböző vállalkozások, mint például Kenyában is, erről is fogok majd beszélni. Egy kenyai közösség itt van a kezemben az erről szóló kiadvány. A kenyai Csatrófa Csatrófa Energy Kft. Ez egyébként egy olaszok által birtokolt Kft. Dekácsában arra vette rá a kormányt, hogy 50 ezer hektárnyi területet vett, vehessen meg, hektáronként két euróért. És ez 33 évre bérbe vegye. Nyilván ez nagy mértékben elmarad a piaci ártól, és semmiféle alternatív földterületet vagy kompenzációt nem ajánlottak fel. Az ültetvényeknek a beültetése tulajdonképpen a közösségek jóváhagyása nélkül kezdődött meg, és ekkor kerestek meg bennünket, és a kormány elé mentünk 2000 2010-ben aztán azt kértük, hogy kicsit térjenek el az eredeti terület, területtől és tervtől, és egy kísérleti jellegű projektet indítsanak el. Ezen a terület egyébként nagyjából 20 ezer ember él, nagyon különböző termékeket termelnek, de, de a, ebből az agrárkultúrából élnek. Az is egy érdekes eset, hogy EU-s forrásból sikerült ezen az érintett területen egy iskolát építeni, ami hogyha az ültetvény megvalósul, akkor lebontásra kerül, úgyhogy itt most tényleg felvetődik a kérdés, hogy akkor ez egy fejlesztési célú beruházás volt, és koherense az egész politika. Az érintett közösséggel a kampányban nagyon szorosan együttműködünk. Nyilván látjuk azt is, hogy nem tartott be mindent az érintett vállalkozás. És egy másik nagyon fontos kérdés az, hogy az megújulókról szóló irányelv sajnos egy, egy olyan motor, amelynek a birtokában az olcsón földet áruló országok felé fognak áramlani a vállalkozások, és ott felvásárolják a földeket, hogy a megújulókat előteremtsék az üzemanyag, bioüzemanyag számára. Tehát ezek a földszervések nagy részben tényleg bioüzemanyag előállítására kerülnek megvásárlásra. A tudatosság, tudatformálás nagyon lényeges, hiszen a célkitűzéseket látni kell, és azt gondolom, hogy be kell fagyasztani a célkitűzéseket mindaddig, amíg nincs egy pontosan ellenőrizhető körülhatárolható keret, amiben az emberi jogok például nem sérülnek a célkitűzések megvalósítása során egy sokkal szélesebb keretben kell a fejlesztési politikai koherenciát biztosítani, hiszen tudjuk, hogy számos más kollaterális terület is érintett bevándorlásra gondolok itt például klímaváltozás, és még sorolhatnám. És európai szinten az Európai Unió felé három kérésünk lenne, hiszen új fázisába lép majd a, a fejlesztési politika. A Lisszaboni szerződésben foglalt kötelezettségvállalásokat fenn kell tartani, és ez a legfontosabb, hogy politikai felelősségvállalás és ennek az elismerése meglegyen a bizottságon belül legfelsőbb szinten. Tehát Barózó úr, Ashton asszony, ra gondolok, és Pivágs biztos úrnak a koordinációs feladatára is utálnék a biztosok kollégiámán belül. Látom már, hogy itt néznek rám, mindjárt befejezem. A második dolog, amennyiben meg lesz a politikai akarat, akkor a politikai kapacitás is a kezünkben lesz. Azt gondolom a mellettem ülő előadó asszonyt, jelentéstevő asszonyt is jobban kell támogatni, hiszen akkor jobban megérti mindenki ezt az egész problémát. Harmadik dolog, igazi mechanizmusokra van szükség. Tudom, hogy a mechanizmusokról már a parlament tárgyat, Kongóról születtek már állásfoglalások, és ezzel akkor ismerté váltabb több eset is, és azt gondolom, hogy a mechanizmusok is akkor elindulhatnak. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Keller asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes esettanulmányt. Nagyon fontos, csak az ilyen tanulmányok a hatásuk szempontjából is. Nagyon eh, fontos, hogy eh, hol ruházzuk be a pénzünket, és ez eh, a biodiversitás szempontjából is egy fontos példa volt. Azt hiszem, hogy a bioüzemanyagok témája nagyon fontos, ugyanis P. Balks biztos úr is beszélt már számos esetben erről. Még mindig úgy tűnik, hogy ez politikailag egy nagyon kényes téma, és nagyon nagyok a korlátok ezen a területen. sok esetben nem igazán úgy végződnek a dolgok, ahogy mi azt szeretnénk. Tudom, hogy nincs időnk, de ismét szeretném aláhúzni a parlament nagyon fontos szerepét és a mi szakbizottságunk szerepét ebben az egész folyamatban a fejlesztési <clears throat> témákat illetően nagyon sokat tettünk már mi is, azonban sokszor nem igazán látjuk az eredményeket. Ahogy már elhangzott, fontos a parlamenti képviselők hálózata, amely foglalkozik ezzel a témával, de más bizottságok szerepe is fontos. Köszönöm szépen, Kesmen úr, köszönöm szépen, köszönöm Lorának a beszámolót, és Niver asszonynak is a bevezetőt. Nagyon régen mondom én már azt, hogy a parlamentben egy állandó jelentéstevőre van szükségünk a koherencia témát illetően. És itt nem csak a mi bizottságunk, hanem több bizottságunknak kellene összefoglalni, hogy egy állandó, összefogni, hogy egy állandó jelentéstevünk legyen. Éppen ezért megkérdezném Lorától, hogy a politika e, koherencia az NGO-k terén, vagyis az, az NGO-k hogyan is tudnak e, ebben a folyamatban részt venni, ugye van a klímaváltozás és így tovább. Nem csak a bioüzemanyagok témája e, a tét, hanem az, hogy hogyan tudjuk a célkitűzéseket megvalósítani. Vannak-e mechanizmusok arra, hogy megvalósítsuk ezeket a célokat? És hogyan tud a parlament ezzel foglalkozni? Hogyan tud például a megülő energiák terén, a környezetvélem terén jobban részt venni a munkában? Schneeber asszony, Schneeber Jastram asszony, akkor kérem zárja le. Nagyon szépen köszönöm minden kollégának, és mindenkinek nagyon szép, tartalmas nyári szünetet kívánok, ahol fel tudnak töltődni. Bizonyára folytatni fogjuk majd azért itt az eszmecserét, hiszen számos tisztázatlan kérdés van még. Például legyen egy állandó jelentéstevő, aki egyfajta kontaktpont lehetne, tekintettel az inkoherenciára. Másik kérdés, hogy a bizottság jelentésére, ami majd decemberben várható, tényleg érdemes várni, vagy, vagy már korábban folytassuk a munkát. Tehát nagyon sok minden tisztázandó, de hát ezt nem ma fogjuk megoldani, hanem a nyári szünet után. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm. Vannak-e még egyéb kérdések? Nincs. Akkor a következő ülésünk Brüsszelben lesz augusztus 29-én 15 órától 18.30-ig, és augusztus 30-án 9 órától 12 óra 30-ig. Tehát akkor lezárom az ülésünket, mindenkinek köszönetet mondom.